tekintjük. Kaptam a tanács részéről álláspontokat a kölcsönös segítségnyújtás tárgyában a tagállami igazgatósági hatóságok részéről, illetve az Európai Bíróság döntéseit kapcsán. Ezek a, is szerepelnek majd a parlamenti plenáris ülés hivatalos jegyzőkönyvében. Holnaptól indul a három hónapos határidő, tehát 2015. július 10-től. Az délután napirend első pontja pedig